be fogja mutatni jogalkotási javaslatát, hogy ezen illegális transfer elleni küzdelmet megerősítse. Köszönöm szépen. Thank. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Mindenkinek köszönöm, akik itt maradtak az éjféli késő óráin. Igazából ez a parlamenti munka legnehezebb vizsgája, az éjféli plenáris. Holnap pedig 9 órakor kezdődik az ülés, a napi rendet megtalálják az Európai Parlament honlapján, és így az ülést lezárom, és mindenkinek kellemes éjszakát kívánok.